amiről már beszéltünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, de Gucht, biztos úr. Bejelentem, hogy két állásfoglalásra irányuló indítványt jutottak el hozzám a vita lezárásaként. A témában holnap lesz szavazás, szerdán 12 órakor. Ezzel a vitát berekeztem. Kedves képviselőtársaim, a következő ülés időpontja holnap, two thousand and ten március ten én szerdán reggel nine órakor kezdődik. napirendet közzétették elérhető az európai parlament weboldalán. az ülést berekeztem jó pihenést jó éjszakát kvánok!